piacunkon. A szabálytalanul tartózkodó indiaiak az Európai Unióban nem túl nagy számban vannak jelen, de azért jelen vannak, úgyhogy ez is egy olyan téma, amely említést érdemel. Azután a joga, jogi eszközeinket úgy próbáljuk átalakítani, hogy a diákokat, kutatókat tudjuk fogadni, akik jó képzést kaptak, és nem csak a kutatást szeretnénk elősegíteni, hanem az Európai Uniós tagállamokban szeretnénk egyfajta együttműködést kialakítani az egyetemek között, ezért stabilizálni szeretnénk ezt, és legális csatornákba terelni. És aztán az üzleti lehetőségekről is szeretnék beszélni, ezek is nagyon lényegesek. Kína esetében ez a második ország, amelyel megpróbáljuk meghatározni a tárgyalás elemeit, hogy létrejöjjön egyfajta közös napi rend a migrációra és a mobilitásra nézve. És ugyanezek az elemek jelenek meg Kínával kapcsolatosan, persze még aggályok is, amelyek a legális migrációhoz kapcsolódnak, illetve a szervezett bűnözéshez. A kínai fél a diplomaták mozgásának elősegítésére nagyon nagy hangsúlyt helyez, akik részt vettek ezen a megbeszélésen, tehát ugyanazok az elemek, de még nagyobbak a nehézségek. Aztán a vízumkönnyítés. Kilenc vízumkönnyítési megállapodásunk van Oroszországgal, Ukrajnával, Moldovával, Boszniával, Montenegróval és Grúziával és most ezeket felülvizsgáljuk, bizonyos elemeikben javítani szeretnénk őket, különösen Moldovával és Ukrajnával és Oroszországgal, ezt még nem zártuk le ezt az utóbbit, és különösen ennek a vízumkönnyítési egyezménynek a tartalmával kapcsolatosan vannak még tárgyalások, és arra tettünk javaslatot, hogy Fehér Oroszországgal is kezdjük meg a tárgyalásokat, a belarusz fél ezt nem fogadta még el, úgyhogy még állnak ezek a tárgyalások, és mindezekkel az országokkal a vízum, illetve a visszafogadási egyezményekről is tárgyalunk. A vízum könnyítés ö, kapcsán ö, új megközelítésre van szükség, ahhoz, hogy ugyanazok az igénylések megmaradhassanak, ugyanakkor csökkenjenek a díjak, és több ö, beutazásra jogosító vízumot is ki lehessen adni. Ez egy, és a diplomáciai szolgálati útlevelek kérdése is rendezett legyen, ez is az alapvető feltételek közé tartozik a viták során. Utolsó gondolatom, utolsó két gondolatom, a visszafogadás, egyezményről Szól, Makóval, Sirankával, öt nyugat-balkán országgal, Oroszország, Ukrajna, Moldávia, Pakisztán és Grúzia érintettek. Tárgyalásban vagyunk. Ezek még zajlanak. Törökországgal és még másik két országgal. Azerbajdzsánnal és Marokkóval is tárgyalunk a mobilitási partnerségen belül. Ha ez megvalósulna, akkor nagyon konkrét módon ö, újra lehet indítani az érdemi tárgyalásokat. Szeretném hangsúlyozni, hogy egyes tárgyalások például Oroszországgal nagyon jól haladnak, mások kevésbé, mint például Pakisztánnal. Ezért próbálunk nyomást gyakorolni mert azért az Európai Unió számára Pakisztán a legfontosabb öt ország közé tartozik, fontos lenne egy ilyen együttműködés. Örülök, hogy Sri Lankával a régi időközül megszűnt megállapodás helyett most úgy tűnik, hogy az utóbbi napokban előrelépés történt, és lehet, hogy eredmények lesznek Törökországgal kapcsolatban nekünk meg lenne a felhatalmazásunk, hogy fe, aláírjuk a megalapodást, a török fél még ezt nem kapta meg, a tárgyalások már az utolsó fázisban vannak. A víza liberalizációról szóló párbeszédben, párbeszédben vagyunk tehát Oroszországgal, Ukrajnával, Moldaviával, Koszovóval, Grúziával, és hamarosan reméljük, hogy elkezdhetjük a tárgyalásokat a visszafogadási egyezmény érdekében ugyanezekkel az országokkal is. Ezek közös érdekeken alapuló tárgyalások, ami Ukrajnát illeti 2008-ban kezdődtek a tárgyalások, de többször nehézség adódott. Ukrajna nagy ország, reformokra van szükség az országon belül, de a külügyminiszterrel most úgy tűnik, hogy új lendületet adtunk a tárgyalásoknak. Moldáviával a második fázisba jutottunk tavaly, és mivel jól adnak a tárgyalások, lehet, hogy még tovább lépünk. Úgy tűnik, hogy minden benchmarkunknak igyekszenek meg, meg akarnak felelni. Ez egy szakmai eljárás, nem tudok semmire se fogadni, hogy mi fog történni, de jelenleg jó a tempó, és úgy tűnik, hogy hamarosan lezárhatjuk a, a szakmai részét a tárgyalásoknak. Tehát most már van bőven agyunk ahhoz, hogy konkrét javaslatot tegyünk. Koszovóban néhány hete jártam. Ez egy sajátos program, itt egy nagyon nehéz helyzetben tárgyalunk. 70 ajánlást fogalmaztunk meg az ottani intézmények működése eh, vonatkozásában, főleg a terrorizmus és a korrupció elleni harc hatékonyabb kezelésére vonatkozóan, de a koszovói kormány eltökél, tehát ha még nem is jutott sokra, de akar. Grúziával jó a, a helyzet. Hétfőn lesz új tárgyalási kör, a miniszterelnök találkozik a bizottság képviselőjével, és lehet, hogy konkrét benchmarkokat fogunk elfogadni. Azt hiszem itt abba hagyhatom, tudok még további részletekkel is szolgálni, de ha érdeklik önöket a részletek, akkor azt vagy most, vagy írásban, vagy legközelebb el tudom mondani. Nyitottak vagyunk erre a következő fontos bővítési esemény kapcsán akár, esetleg szívesen eljövök újra. Köszönöm. Most akkor meghallgatjuk az előadókat. On the agreement between the... Zomer asszonyt, az EU-török köztársaság közötti jogerősen tartózkodó személyek visszafogadására szóló megállapodásról. Renáte Zomert halljuk. Köszönöm szépen, elnökasszony. A visszafogadási egyezmény Törökországgal kemény tárgyalásokat igényelt, 8 évig tartottak a tárgyalások, ez nagyon hosszú időszak. Tavaly zárták le őket, és azóta más bajok adódtak. Törökország, mint hogyha vonakodna, mégis aláírni ezt a megállapodást. Törökország attól teszi függővé az aláírást, hogy vízum könnyítés vagy akár vízummentességet kapnak-e polgárai. Amint gondolhatják, ezen a területen itt biztos, hogy korán sem a tagállamok többsége van azon a véleménye, hogy minden további nélkül Törökország felé vízumkönnyítést vagy vízummentességet lehetne garantálni. Így aztán a visszafogadási egyezmény sincs aláírva. Miközben szükség lenne rá, mert az illegális bevándorlás az Európai Unió irányába, főleg Törökországon keresztül ö, valósul meg, illetve Görögországon keresztül, és nagyon gyakran felismerül a gyanú sokakban, hogy azért ilyen átjárhatóak a határok, mert így akarják kikényszeríteni a vízum tárgyalásokon az EU ö, engedékenységét. Tehát ez egyfajta zsarolás. Én ezt már a török félnek is elmondtam, hogy mi ezt így látjuk, és így próbálják az uniót nyomás alá helyezni, tehát nekünk lenne szükségünk a visszafogadás egyezményre, nekik meg a vízummentességre. Törökország elvileg ugye tagjelölt ország, ebben most nem is mennék bele, de éppen mivel <clears throat> tagjelölt ország, nem érti a török fél, hogy szinte minden szomszédjával az EU már szinte lezárta a vízumkönnyítési tárgyalásokat, Törökországgal meg hát, keménykedünk. Szerettem volna Manzini úr véleményét erről hallani, mert most a visszafogadási egyezmény a tagállamok megosztottsága miatt várat magára. Ön talán tudná finomítani ezt a képet, és elmondani nekünk, hogy a miniszterek tanácsában mik az uralkodó vélemények. Baul asszonynak adom meg a szót, aki az örmény vízumkönnyítés és visszafogadás egyezmény szakértője. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönjük vendégünknek ezt a nagyon részletes beszámolót. Or- Oroszországgal Ön azt mondja, hogy akkor előre haladtunk a tárgyalásokban. A visszafogadás tekintetében Pakisztánnal ugye nem nagyon haladunk előre, de mi van Örményországgal? A dokumentumban az szerepel, hogy a legutolsó tárgyalási körben, októberben ö, elakadtak a tárgyalások. Azóta történt-e valami, szeretném megtudni, hogy a vízumkönnyítési dosszié tekintetében, amelynek ugye a jelentés megírásának határideje március 6-a lenne, vagyis azonnal, és így mit tudunk ebbe beleírni? Szeretném, hogyha tájékoztatni minket a legfrissebb fejleményekről. Lenne egy másik kérdésem is. Szakmainak tűnő kérdés, de, de ennél több. Nagyon kíváncsi vagyok, mit mond majd erre. A vízum könnyítési megállapodásokról szólva ön gyakran használja a polgárság, az állampolgárság, a citizenship, a citizen szavakat. A visszafogadási egyezményekben pedig a nationality, a nemzetiség szó szerepe mindig. Már az első bekezdésben is, hogy az egyik sorban citizenship, a másikban nationality szerepel. Van -e ennek valamilyen motivációja, konkrét oka ennél? Az a benyomásom, hogy ez a két szó minimum szinonim, Ön miért választja őket ennyire külön, hogy az egyik dokumentumban csak az egyiket, a másikban a másikat használja? Ez a második ö, talán csak szakmai formai jellegű kérdés, de lehet, hogy érdemi. A fő kérdésem az első, az, hogy hol tartunk Örményországgal, és meg tudjuk írni a jelentést, vagy nincs mit beleírjunk. Köszönöm szépen. Marinescu úr engedélmével még szólítanám a többi előadót is. Önnek is van egy tervezete, de talán nagy elő most, hogy kikerekítsük ezzel is a vitát. Jó, hát a titkárság kért fel, hogy küldjem el. Először is köszönöm a beszámolóját. Egyért, egyetértek önnel, Moldova úgy tűnik teljesíti az elvárásokat, is. a Vilniuszi ülésig sikerül lezárni az egész folyamatot, mondjuk nem szakmai szempontból, hanem az egész megállapodás szempontjából. Az Európai Tanács februárban ajánlást fogalmazott meg ezzel a célral. Úgyhogy ami a tanácsi ö, határozatot illeti a vízum könnyítés terén, szerintem nagyon jó ö, döntés volt ez, így Moldáviából is az állampolgárok vízummentesen utazhatnak, hogyha biometrikus útlevéllel rendelkeznek. Nagyon sok előfeltétel eltűnt már. Először is nem kell személyesen a, a hivatalba elmenniük. Európai állampolgárok nem, de Moldovái, Moldáviában élő állampolgárok kérvényezhetnek olyanok is, akik Európában állandó lakóhelye rendelkeznek. Úgyhogy nagyon jó lépésnek tekinthető ez előre. Aztán ami a moldáviai állampolgárokat és az orosz állampolgárokat illeti, egyenlő bánásmódban részesülnek, Főleg Moldáviában csak azért akartak orosz útlevelet az állampolgárok, hogy könnyebben beutazhassanak az EU-ba. Ez volna az egyetlen megjegyzésem, és nagyon remélem, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy a Vilnius ülésig lezárják a, a tárgyalási folyamatot a megállapodás aláírás érdekében Moldáviával. Elnök, köszönöm szépen. Mielőtt megnyitom a vitát, talán megadnám a szót ö, a válaszadás jogán vendégünknek, Manservizi úrnak, aztán a kollégák is hozzászólhatnak. Parancsoljon Mancervilli úr. Köszönöm, elnök asszony. Kezdjük Törökországgal. Nagyon nehéz a kapcsolat ezzel az országgal, mindig nagyon komplikált a helyzet, nagyon sok minden ö, merül fel, gazdasági szempontból is. Utaltunk már az integrációs szintre, gazdasági szempontból is de hát azért is komplikált ez a dolog, mert a kapcsolatunk is komplikált. Ezen túl azonban. Ami a visszafogadási megállapodást illeti, beindult a folyamat, a szöveg már létezik. Én magam indítottam be, mint főtárgyaló az EU részéről, illetve a török nagykövet volt a török fél részéről a tárgyaló partner. Úgyhogy most már a török oldalról senki nem kérdőjelezi meg ezt a szöveget, illetve annak tartalmát, úgyhogy egy adott időpillanatban alá is kell írni, illetve végre kell hajtani. A kérdés csak az, ahogy ezt ön is megfogalmazta, hogy hogy tudjuk ezt összekapcsolni azzal, amit mi mondtunk, hogy esetleg vízum ö, mentessége térjünk át, ne csak vízum könnyítésre. Ez egyelőre most sokoknál fogva nem annyira érdekes. Mi világosan fogalmaztunk. Azt mondtuk, hogy egyszerre kell beinduljon a két folyamat. Tehát amikor elindul a dialógus a vízum mentesség irányába, Törökországnak alá kell írnia és végre kell hajtania a visszafogadási megállapodást. Ehhez vita nem fér. Úgyhogy most talán csak egy-két dolgot kell még pontosítani. Valószínűleg, hogy ezt fogjuk kérni Törökországtól a teljes rendes vízummentességi tárgyalások keretén belül. Ez mindenkivel így volt, tehát biztonsági dokumentumokra van szükség, stb. stb. De semmi kétség nem fér afelé, hogy párhuzamosan indul be ez a két folyamat. Nos, ami engem illet, szeretném, hogyha ezt a török fél egyértelműen tudatosítaná nem akarunk semmiféle aszimmetrikus folyamatot. A jelenlegi tárgyalások témája az, hogy Törökországot megkérjük-e arra, ami egyáltalán szerintük végrehajtható. De ez teljesen normális, más folyamatok során is ez történik. Tehát mindenképpen párhuzamos folyamatokról lesz szó, teljes mértékben megfelel annak, amit a tanács döntött, illetve Törökország is a másik fél részéről. Tehát teljesen egyértelműek a játékszabályok, úgyhogy tulajdonképpen be is indulhatna már ez a folyamat, de csak akkor, hogyha ugyanazon adott időpillanatban minden az asztalon van előttünk a két folyamathoz. Nos, pillanatnyilag Törökország az illegális bevándorlás ellen küzd, és együttműködik az EU tagállamokkal. Nos, nagyon sok mindent tesz Törökország ennek érdekében, de önök is tudják. Először is nagy erőfeszítéseket tesz Törökország a menekültek befogadása terén. Hát ez is része az egész játékszabályrendszernek, mert nagyon nagy nyomás alá nehezedik egy csomó ország, hogy ugyanannyi menekültet fogadjon be. És ezt tényleg kiválóan teszik. Ezt sem szabad elfelejtenünk. Még akkor is, hogyha azt mondjuk, hogy ez csak mellékterméke az egész folyamatnak, mert előbb vagy utóbb meg kell tárgyalnunk azt is, hogy hogy tudjuk végrehajtani az elveket. Törökország már is egy csomó mindent tesz ebbe az irányba. Másodszorban nagyon jó az együttműködés a határok kezelését illetően, illetve az illegális bevándorlás elleni harcban. Van például egy megállapodás Törökország és, Frontex, és a Frontex között. De egyébként a Frontex képviselője jövő héten utaznak Törökországba, hogy tovább lépjenek, forró drót létezik a két fél között. Aztán, ami a visszafogadási megállapodást illeti, főleg Görögország és Törökország között, meg néhány más tagállam között is működik. Mondjuk nem föltétlenül mindig a lehető legjobban, de hát ez ugye megint tárgyalás alapját képezi, folynak is ezek a tárgyalások, és a törökök rendkívül nyíltan beszélnek ezekről a dolgokról. Tehát az együttműködés nagyon jó. Ezen kívül azon a téren is, hogy az illegális bevándorlókat megpróbálják feltartóztatni, akár szárazföldi, akár tengeri határokon próbálnának bejutni az országba. De ugyanakkor például szükség van egy olyan közös bizottságra is, ahol ezeket a témákat megvitathatjuk. Minden esetre, ami most folyik ezen a téren, pozitívumnak tekinthető, nyilván vannak még hiányosságok, de hát én optimista vagyok, és végül is optimista voltam, hogy szakmai szempontból lezárjuk ezt a folyamatot a megállapodás lezárása érdekében. Hát engedjék meg, hogy most is egy kicsit optimista legyek a jövőt illetően. Nos, ami Örményországot illeti, működik-e a visszafogadási egyezmény? Igen, igen. 2011-es adatok állnak rendelkezésre, 1110 állampolgárt kellett visszatéríteni Örményországban, és körülbelül valamivel több mint 2000 illegális ö, bevándorlót. De ez teljesen normális különbség a feltartóztatott illegális bevándorlók között, és azok között, akiket vissza is küldtek. Örményország együttműködik ezen a terén. Nos, ami az állampolgárság kérdését illeti, hát, hogy most állampolgár, vagy ilyen nemzetiséggel bíró egyénről beszélünk, a jövőben pontosítjuk. Hogy le tudjuk-e zárni a folyamatot a Vilnius ülésig, remélem, hogy legalább a szakmai részét igen, mert ugye nem csak a tárgyalásokról van szó, hanem el kell döntenünk, hogy Gyakorlatilag maga a tárgyalás nem más, nem más, mint előkészítő munka a bizottság számára, hogy javaslatot terjesszen a tanács és a parlament elé, hogy a belső folyamat beinduljon, és aztán utána a tanács és a parlament között ö, nem. Hát e, erre nem hiszem, hogy sor kerül, ez nem lesz lehetséges. Nagyon remélem, hogy abból az értelmből lezárjuk majd a tárgyalásokat, hogy az a munka, ami Moldávia és közöttünk beindult, végül azzal zárul, hogy jó, meg vagyunk győződve arról, hogy a következő időszakban, mondjuk a jövő héten javaslatot tudunk megfogalmazni. Nos, ami a többit illeti, megerősítem, nagyon jó hmm. a kölcsönös megértés szintjén a munka, és hogyha ilyen tempóban haladunk, optimista vagyok, Vilniuszig talán lezárjuk, de ezzel a mellékes kiegészítéssel köszönöm. Köszönöm szépen. Hatan kérték a szót, sőt heten, hogyha beleszámol számom eh, Szoma asszonyt is. Eh, Romero López asszony először. Köszönöm szépen, Márcseviszi úrnak a tájékoztatást. Két témában szeretnék kérdést feltenni. Először a Marokkóval kötött megállapodással kapcsolatosan, hogy el tudná mondani, hogy melyek a legnehezebb pontok, legnehezebb tárgyalási pontok a mobilitási megállapodásban Európához való közelségük miatt, illetve a jellemzői miatt, hiszen mindig nyitott határokkal rendelkezett, és a mali háború miatt, a szaheli terrorizmus miatt valószínűleg menekültügyi problémák is kialakulnak majd. Hogyan gondolkodnak erről a tárgyalás alatt álló megállapodás függvényében, illetve Törökországról is szeretnék beszélni, ahhoz, hogy belépjen valaki Törökországba, csak egyszerűen fizetnie kell egy vízumdíjat, mondjuk 30 eurót. Tehát bárki ezt megteheti, meg vásárolhatja ezt a vízumdíjat. Akkor mi történik? Nagyon sokan vannak sok országból, Afganisztánra gondolok, Szíriára, Dominikára, Algériára, akik végül is Görögországban kötnek ki, Törökországon keresztül, és nincs semmi problémájuk a Törökországba való belépéssel. A kérdés tehát, hogy ők hogyan mondhatják azt, hogy nem léptek Törökországba, amikor végül is Görögországban ott vannak azért, tehát ez a visszatérésnő problémát jelenthet, és a befogadó táborokban, Görögországban, Máltán és a déli országokban sok probléma merül fel. Ezzel kapcsolatosan nem szabad elfeledkezni arról, hogy több mint 15 éve nem tudunk a menekültek problémájával megküzdeni, a nemzetközi védelem végül is mit fog az ő számukra jelenteni. Ez a probléma hogyan kapcsolódik ezekhez a megállapodásokhoz? Több ezer ilyen befogadó központ van, akkor tárgyalhatunk a mobilitásról, hogy arról pedig megfeledkezünk, hogy ö, több ezer ö, menekült ö, okoz problémát, akár büntetőjogi szempontból is. Én nem vagyok optimista e tekintetben, a Frontex e, már felkarolta ezt a témát, évekkel ezelőtt együttműködésben van ezeknek az országoknak a hatóságaival, és a déli országokban e, nagyon kevés e, kapacitás van már a befogadásra. A hagyományos befogadó országok, Svájc, Hollandia, Németország, Anglia, itt ehhez képest sokkal alacsonyabb a mi befogadási kapacitásunk, és ezen is dolgozni kell, hiszen miért nincsen több együttműködés a déli országokkal? Nem is csak a szolidaritásról van szó, hanem a menekültügyi státusz szempontjából nagyobb kapacitásra van szükség ezekben az országokban, hogy felvegyék ezt a menekült mennyiséget, így mond. A Frontexnek van egy költségvetése, de a menekültügyi hatóságnak vagy irodának eh, milyen költségvetése van. Nem lehet kezelni azoknak a helyzetét, akik nemzetközi védelmet eh, kérnek, és nem kapnak semmiféle választ, hogyha, hogyha nincsen eh, mondjuk Görögországban tanácsadójuk vagy személyzetük, és nem vagyok egyáltalán optimista ezzel kapcsolatosan ha Európa nem ad eszközöket a hatóságok kezébe, akkor hiába kötünk nagyszerű egyezményeket. Az, az elnök kéri, hogy az zárja le a felszólását a felszólaló Danuka asszony. Thank you, Chair. Uh, and thank you. Köszönöm szépen, köszönöm, és köszönöm az előadást is. Egy konkrét kérdésem lenne, és egy általánosabb az első Örményországgal és a visszafogadással kapcsolatos. Van-e önnek adata arra vonatkozóan, hogy Nagorno-Karabakh régióból a származó emberek esetében a visszafogadás gondokba ütközik. Szerintem valószínű, hogy van ilyen probléma, vagy lesz, hogyha a Grúziával is felvetjük majd ugyanezt a témát, hogy akik Abháziából vagy Dél-Oszétiából származnak, azok ö, ö, akkor mit csináljunk? Előfordulhat, hogy bizonyos esetekben, ha egy ilyen szemét Szóval, hogyha vissza kéne fogadni, akkor nem tudják majd visszafogadni mert nem eldönthető, hogy egyáltalán melyik ország az ő hivatalos hazája. Az európai partnerséggel kapcsolatban, Oroszországgal kapcsolatban ön több vízum megalapodási tárgyalási eredményről beszélt. Össze tudná ezeket vetni egymással, hogy melyik területen vagyunk előrébb, hol tartunk még hátrébb, mert jó lenne, hogyha sikerülne harmonizálni az összes megállapodást, egy kicsit közös alapokra hozni őket. Keller asszony. Csak egy kérdésem, konkrét kérdésem van. Több mint egy évvel ezelőtt szó volt a visszafogadási egyezmények felülvizsgálatáról, értékeléséről. A bizottság értékelte őket, és ez alapján több ajánlást tett arra vonatkozóan, hogy mit kéne másképp csinálni, például ugye a country national kifejezés használatával kapcsolatban, ezt a jövőben nem tennék be a szövegbe, és még sok javaslata volt a bizottságnak. Mi van ezekkel a javaslatokkal? Beépítették őket a gyakorlatba, megtörtént vagy zajlik a visszafogadási egyezmények reformja, és ha igen, akkor hol tart ez a reform? Köszönjük, Ernst asszony következik. Köszönöm. A visszafogadási egyezmény Törökországgal eh, sokkal nagyobb falat, mint a többi tárgyalás. Nagyon sok minden múlik ezen, és az érintett emberek szempontjából is meg kell kérdeznünk, hogy jó, Törökország azt mondta, hogy most addig nem lép, amíg nem kap vízumkönnyítést. Milyen egyéb feltételek merültek föl még Törökországgal folytatott tárgyalásaik során? Mert tudtommal más dolgokat is követte a török fél, és hogy látja ezek tükrében a vizelőberalizáció esélyeit, illetve általában a tárgyalások esélyét. Papa Nikolau úr következik. Köszönöm, Masszaközi úrnak az előadást. Törökországgal kapcsolatos a kérdésem. Említette, hogy ez egy két esélyes játszma. De tiszta játékról van szó? Konkrétabban kérdezek. A jelenlegi megalapodások és a szövegek tükrében. Állítólag ugye lenne Törökországnak három év átmeneti időszak ö, rendelkezésére állna, hogy a harmadik országból származó ö, állampolgárokat területén regularizálja. Tehát legalább két év kell még a tárgyalásoknak, ahogy érzékelem és aztán ugye, ha meg is születik, akkor végre kéne azt hajtani, és akkor még onnan számítva, gyakorlatilag, vagy innen számítva, öt éve van Törökországnak az irreguláris bevándorlók ügyének rendezésére. Mennyiben fair ez a játék, és ennek tükrében mennyire fair Törökország részéről az a kérés, hogy vízum liberalizációt kapjam. Több mint 90%-ban olyan emberek áramlanak az EU-ba Törökországon keresztül, akik ugye harmadik ország állampolgárai. Csak 10% a török, és pont e 90 százalék, ugye a, a 10%-ot érinteni a vízumliberalizáció, de mi van a 90%-kal? Valahogy összegbe kéne hozni ezeket a dolgokat. A víza liberalizációnak hosszabb ö, időt kéne adni, kifutási időt, mint ö, a regularizációnak. Törökország ö, több szomszéd országgal ö, szomszédországaival, más országokkal megkötött vízummentességi egyezményeket, vagyis szabadon áramolhatnak Törökországba, Afrikából, más ázsiai országokból egyesek is, utána akkor hazánk is. Például nagyszerű, hogy Törökország befogadott számos szíriai menekültet, és a határ együttműködést is most javítja de hát ott van akkor ez a sok szír. Utolsó megjegyzésem. Tudjuk, hogy Európa támogatja Törökországot a határbiztonság témájában, sőt pénztámogatást is nyújtunk Törökországnak ebből a célból. Amikor Evrosban jártam, kollégákkal együtt voltunk ott, akkor azt láttuk, hogy ahogy elértük a határt az északi régióban, megjelent egy török jármű, és a török katonaság figyelt minket. De mi van akkor, ha több száz ember jön embercsempészek segítségével? De mennyire felügyelik eh, határaikat az embercsempészek eh, tekintetében a törökök? Ugye át kell menni egész Törökországon azoknak többnyire, akik ö, eh, így jönnek Európába, Dél-Törökországban lépnek be, Észak-Törökországnál lépnek ki, és e, e hosszú utazás során hogy nem veszik őket észre? Köszönöm. Grisbeck urat e, kihagytam elnézést, most akkor ön is megkapja a szót. Grisbeck asszonyt pontosabban. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm a magyarázatokat is, illetve azt, hogy beavatott minket a megállapodásokról szóló tárgyalásokba. Én a visszafogadási, törökországi visszafogadási szöveg sedója vagyok, és ön ö, válaszolt is több kérdésre, amely bennem volt, de még maradt olyan, amit ki kell mondanom. <clears throat> Én is úgy látom, hogy nem eléggé szimmetrikus a vízumliberalizáció és a visszafogadási téma kezelése. Ön azt mondja, hogy nincs aszimetria, bár nehezek és bonyolultak a tárgyalások, na de hát gondolom valamennyi partnerünkkel többé-kevésbé nehezek, tehát annak örültem, hogy kiemelte, hogy a török kormány figyelmét azért sikerült ráirányítani arra több tízezer szír állampolgára, akik most ugye törökországban menekültek, és itt a nemzetközi közösség ö, nyomására ez megtörtént. Ezt köszönöm. Miért akarok még kérdezni? Mert ön említette a Pakisztánt is, Pakisztánnal az folytatott tárgyalásokat, azt, hogy 2010-ben kezdődött a visszafogadásról a tárgyalás a bizottság és így a parlamentünk is ugye azóta foglalkozik ezzel a kérdéssel. Talán emlékszik, hogy bőven tettünk föl ebben a témában önöknek kérdést. És most akkor ugye a bizottság a parlamentnek részletes információt adott arra, hogy hogyan ö, valósítják meg a visszafogadási egyezményt és a tárgyalásokról is, de a konkrét megvalósítás kapcsán nem hallottunk számokat, nem hallottunk a gyakorlatról. Talán ez érdekes lehet azok számára, akik látni is szeretnék ezeket az információkat nem csak utalásokat hallani rájuk. Egy kicsit nyugtalanít az adatok hiánya, a tekintetben például, hogy mennyire sikerül a visszafogadott személyeket megvédeni Pakisztánban. Ön uh, Malmström biztos asszonyra hivatkozott, és ön uh, 2012. júliusában ugye tudom, hogy uh, újra tárgyalt vele erről a témáról és önök azt mondták, hogy Pakisztánnal kapcsolatban kísérleti projekt indul, annak érdekében, hogy az itt hozott döntések egy kicsit a gyakorlatba is átmenjenek, és legyen hatásuk. Tudjuk, hogy pa- Pakisztán ö, nagyon sokan élnek iszonyúan nehéz körülmények között, és ezért szeretnénk konkrét számosított adatokat hallani arról, hogy a visszafogadott személyeknek milyennek az élet körülményei, hogyan sikerült beilleszkedniük. Finally... Köszönöm szépen. Szóval asszony szeretne ismételten hozzászólni? Ja, vielen Köszönöm. Köszönöm a válaszokat, de egy kérdésemre nem válaszolt. Arra hogy a tanácsban a vízumkönnyítés témája Törökország vonatkozásában most ö, ö, milyen érzelmeket kelt. Ugyanis látjuk, hogy Törökországban az egyik a másik nélkül nem fog működni, tehát a visszafogadási egyezmény vízumkönnyítés nélkül nem működik. Lát-e ön arra lehetőséget, hogy a tanácsban megegyezenek egymással a tagállamok? Tudjuk, hogy ez egy bonyolult téma. De a tagállamok aggodalmai is ugye jogosak. Egyes tagállamokban ugye élet korhoz kötnék, a vízumkönnyítést családkönnyít, családegyesítéshez kötnék. Már csak ezért is esetleg érdemes lenne differenciálni a képet. Ezt nem lehet a szőnyeg alá söpörni. Ide tartozik még az is, ön is említette ezt, csak nem tudom, hogy jól értettem ment. Azt mondta, hogy a mobilitási partnerség az Európai Unióhoz való jobb hozzáférés érdekében a munkahelyekhez való hozzáférés mellett és a kölcsönös képesítések elismerése mellett a szociális rendszerekhez való hozzáférést is rendezni kívánják. Ez egy komoly, komoly kérdés. Hazámban, Németországban óriási ö, hullámokat ver, amikor azt halljuk, hogy, hogy mennyire túlterheltek már, főleg a helyi önkormányzatok szintjén a szociális ellátórendszerek, főleg a Romániából, Bulgáriából érkező belső migránsok miatt, és ha most még mobilitási partnerséget is kötünk harmadik országokkal, és a szociális rendszerekhez való hozzáférésről is tárgyalunk, akkor azt úgy tűnik, hogy hazámban már nem tudjuk majd megfizetni. Tehát szeretném tudni, konkrétabban, hogy a tanács a török vízum és visszafogadási témában milyen a hangulat. Köszönöm szépen, Zomer asszony. Ennyi kollega szeretett volna hozzászólni. Úgy hallottam, a tanács nem kíván hozzászólni, nem tudom, a tanács jelenlegi képviselője éreze magában késztetést arra, hogy részt vegyen a vitában. Nem? Ha akkor az úr parancsoljon ön ilyen szó. Köszönöm szépen, megpróbálok rövid lenni. Először is, ami Marokkót illeti. Remélem, hogy elmondhatom, hogy nincsen probléma Marokkóval. Az utolsó pontban a tárgyalások során, ami a szociális jogok hordozhatóságáról szólt, illetve hogy Marokkó egy napon vízummentes legyen ennek a lehetőségéről. Az összes többi gyakorlatilag két dolog köré összpontosul. Az egyik a visszafogadási megállapodás, ez már évek óta leállt, mint folyamat, most viszont célkitűzésként és tárgyalási alapként mindenképpen elfogadhatóvá vált, beleértve a harmadik országbeli állampolgárokat is. A második pedig, hogy a partneri kapcsolaton belül egyértelmű legyen az a cél, hogy azokat vég, védjük, akik ilyen olyan oknál fogva Marokkóban rekedtek. A Genfi Egyezmény és minden olyan szabály, amely a nemzeti, nemzetközi védelmet hivatott biztosítani, érvényre süljön nem jogi kötelezettségről tárgyalunk Marokkóval, hanem célkitűzéssel. Tehát nyitottak a tárgyalások a vízumkérdésben, a visszafogadásban. Azok, akik viszont menekültek, vagy illegálisan tartózkodnak Marokkóban, és akik olyan helyzetben találják magukat, amelyeket időnként igen kritikusan kell illetni. Ezzel a kérdéssel is foglalkoztunk, és partnereink is. Ezért úgy gondolom, hogy ezen az alapon eléggé optimistán tekinthetek a jövőbe, nevezetesen, hogy már nem lesznek problémáink. De talán majd a jövő hét végén már konkrétabban is tudok fogalmazni, amikor lezárul a folyamat. A helyzet azonban eddig ennyi. És ez fontos. Azért ne felejtsük el azt sem, hogy amikor legális bevándorlásról, hordozhatóságról, visszafogadásról beszélünk, ezek mind-mind kétoldalú intézkedések. EU-s szinten ugyanis semmiféle kompetenciánk a munkavállalási engedélyek, a munkakörülmények terén. Ez bilaterális kérdés a tagállamokkal, és ezért fontos, hogy a tagállamok is részt vegyenek ebbe. Törökország. Törökország vonatkozásában eléggé laza a vízumpolitika, gyakorta vízummentesen lehet Törökországba utazni, gyakorta pedig nagyon keveset kell fizetni a vízumért. Ez is része lesz a jövőbeli tárgyalásainknak a vízummentességet illetően, és már is tárgyalunk erről. Például ez olyan kérdés, amelyel mindenképpen foglalkozni kell a vízumpolitika miatt. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy például Görögországban ennyi illegális bevándorló található. Természetesen a tárgyalások során nem tudjuk rákényszeríteni senkire az uniós vívmányokat, azonban el tudjuk mondani azt, hogy hogyan tudjuk elkerülni ennek ilyen helyzetek kialakulását. A török hatóságokkal tárgyalhatunk erről, majd ha beindulnak a tárgyalások. És ha beindultak, része lesz ez a téma is a tárgyalásoknak. Nos, ha jól értettem önt, azt kérdezte, hogy mi történik az unión belül, főleg Görögország és más déli országok vonatkozásában, amikor a menekülteket és politikai menedékjogot kérőket befogadják. Vannak törvényeink, nyilván látták, hogy bizonyos országokkal szemben már beindultak a törvénysértő eljárások is, másodszorban pedig közvetlenül figyelemmel kísérjük Az új Dublini rendelet 333-as cikke értelmében nyilván megfelelően kell eljárni, és Görögország esetében megvan a terv, megvan a pénz, amit erre fordítunk. Hát nyilván a helyzet nem könnyű, egyáltalán nincs még vége a dolognak, ellenkezőleg, de a folyamat legalább eléggé hihető módon beindult. A déli országok nyilván földrajzi helyzetüknél fogva sokkal jobban kivannak téve a bevándorlási hullámnak, és hát a többi országnak legalább szolidárisnak kell velük lenni. Ugye javasoltunk egy pénzügyi eszközt is, hogy ezek az országok az Európai Unió határainak védőiként léphessenek fel. Megint vannak bizonyos eredmények, de messze nem rózsás még a helyzet. Persze nem elég a pénzügyi forrás sem, amit erre tudunk szánni. Nyilván egy aprócskai ügynökség nem veheti át az összes feladatot, azért született csak, hogy segítsen, mobilizálja a tagállamok kapacitásait, hogyha válságos helyzet alakul ki. Nem strukturális fellépésre szánták ezt az ügynökséget. De minden esetre együttműködünk folyamatosan ezzel az ügynökséggel is, amely csak most kezdte el a munkát. A nagorno Karabeki visszafogadás kérdésében. Dokumentumok, egyéb eszközök kell, hogy rendelkezésre álljanak, mert mindig a grúz meg az örmény állampolgárokról beszélünk, mert ilyennek azonosították őket. Második dolog, a kérdés az, hogyha visszafogadják őket, akkor mi történik a jogaikkal? Ugye ezzel is foglalkozni kell, milyen lehet a helyzet az adott országban. Aztán vannak olyanok is, akik politikai menedékjogot kérnek. Bár ö, számok nincsenek most nálam, de vannak olyan örmények, akik például Grúziába kérnek ilyen ö, menedékjogot. Nyilván nem automatikusan működik ez az egész folyamat, tehát a nehéz ö, helyzetben levő régiókban nem azonnal toloncoljuk vagy küldjük vissza a menekülteket. A pakisztáni kérdés. Fogalmazzunk egyértelműen. Az uniós megállapodás Pakisztánnal eddig nagyon kevés eredményt hozott. Ezt már az elején is elmondtam, most megerősítem. Ezért teszek meg mindent annak érdekében, hogy a pakisztáni hatóságokat arra próbáljam rávenni, hogy találkozzanak a grúz visszafogadási hatóságokkal, mert bizonyos feltételekre szükség van, beleértve azt is, amelyeket most bilaterális megállapodások fednek le. Az ön által említett projekt a következő hetek, hónapok során kerül megvalósításra, és pontosan egy dologra irányul, ami az, a jelentésben is benne volt, hogy odafigyeljenek azokra, akik visszakerülnek saját hazájukba. Ennek a projektnek ugye az a célja, hogy az egyik legnehezebb és kritikusabb helyzettel foglalkozunk, mint például Pakisztánban. Ez igaz más országokra is. Egyébként az ázó keretén belül, amikor beszélünk a származási ország jelentésről, ezzel a kérdéssel is foglalkozunk, hogy meghatározzuk, hogy milyen helyzetek alakulhatnak ki egy olyan országban, akiket egyes országokból kellene befognunk, de, befogadnunk, de visszaküldik őket, mi történik velük. Hát nem akarom azt mondani, hogy tökéletesen és olajozottan működik ez a dolog, de mindenképpen megvan a politikai akarat, és bizonyos eszközök is a cél elérése érdekében. Aztán harmadik ország állampolgára legalább valamilyen könnyítés kell, hogy kísérje az ilyen jellegű megállapodásokat ezentúl. A kérdés az, hogy elfogadható, fair, végrehajtható-e a ö, visszafogadás. Aztán harmadik ország állampolgára esetén, ha helyén való. Például Örményország esetében a megállapodásban ezt nem javasoltuk, de a tanács leszavazott minket a javaslat szintjén. Kénytelenek voltunk tehát bevenni a harmadik ország állampolgárait is, meg olyanokat is, akik nem olyan országból származnak, amelynek, közeli, amelynek közös határa van az adott országa. A mandátumot aztán végül is úgy lehetett megszerezni, hogy harmadik ország állampolgáraira is vonatkozik, kénytelenek vagyunk végrehajtani. Visszatérve Törökországra. Szeretném, ha egyértelmű lenne a helyzet. A török hatóság világosan látja, hogy akkor kezdjük el a tárgyalásokat vagy dialógust egy olyan lehetséges eredménnyel, amely a vízumentességet hozza el, ha a visszafogadási megállapodás is beindul. Itt nincs félreértés, egyértelmű a helyzet. Tehát először a vízumentességnek kell megszületnie, és utána a ö, visszafogadási megállapodás, ilyen, ilyen már nem lehetséges, tehát ez már nem működik, csak párhuzamosan a kettő. Ugye felvetődött a kérdése ugyanilyen módon a harmadik országba állampolgároknak. Oroszországgal, Ukrajnával már előfordult ez, gyakorta a a visszafogadási megállapodás hatályba lépése között és a másik megállapodás hatályba lépése között eltelik egy kis idő a saját állampolgárok, illetve a harmadik ország állampolgárai viszonylatában. Tehát a mi esetünkben mindig is teljes körűen értékeljük, hogy mi a helyzet a visszafogadási megállapodással, száz százalékba be kell, ö, működnie kell, addig nincs vízumentesség. Ez Törökországra is igaz. Azon záradékra vonatkozóan is, amely a harmadik ország állampolgakra vonatkozik. Az az egyszerű tény, hogy beindul ez a dialógus, nem azt jelenti, hogy rövidebb lesz ez az időszak. Ez persze benne van a pakliban, de azért ne gondoljuk még ezt így. Ugye először mm, a bizalmat kell kialakítani, de biztos vagyok benne, hogy talán, talán felvetődik majd a harmadik ország állampolgárainak kérdése is abban az esetben fair, hogyha megtárgyaljuk ezt is. A szabályaink ugyanis úgy működnek, hogy ha vízummentességről van szó, akkor az a helyzet állt elő, hogy a visszafogadási megállapodás teljes mértékben működik. Egyensúlyban kell ugyanis a dolgoknak lenni. Uh, Most beszámolnék arról, hogy Törökországgal mi a helyzet. Nagyon jól működik ez a kapcsolat, különösen a pénzfelhasználásban, hiszen Törökországnak nyújtunk támogatást, hogy az ott letartóztatott személyek ellátásában segítsünk. Ott vannak ezek az eszközök, és nyomon követjük a helyzetet, illetve azokat a normákat, amelyek eh, alapján az elfogott személyeket eh, fogva tartják. A menekült nyomás eh, egyik napról a másikra bevándorlási problémává válhat, és ezen folyamatosan tárgyalunk Törökországgal, és a török hatóságok ezt pontosan felismerik hogyha megnyitottuk ezt a dialógust, mindenképpen foglalkoznunk kell azzal is, hogy ezt hogyan tehetjük meg, de a belső bűnüldözés esetében és a befogadás esetében a menekültekkel nagyon jó színvonalú munkát végeznek a török hatóságok. Nagyon nehéz ezeket az eredményeket mérni, meg kell persze győződnünk arról, hogy a feltételeket teljesítik a vízum liberalizálás irányában, és hogyha ez így van, akkor sokkal mérhetőbb lesz, és jobban próbára tudjuk ezt tenni. Mi a tanácsban a helyzet Törökországgal kapcsolatosan? Nagyon egyértelmű a helyzet. Törökország elfogadta a Törökországgal kapcsolatos vízumliberalizációs úti tervet elfogadta a tanács hónapokkal ezelőtt, és most Törökország aláírja és végrehajtja a visszafogadási szerződést. Pontosan ez történik ezekben a napokban, és van egy félelem nyilvánvaló a török oldalon, hogy azt mondjuk, hogy ez a folyamat eleje, és mi lesz a folyamat vége, ez a nagy kérdés. A tagállamok el fogják tudni azt a javaslatot fogadni, ami megváltoztatja Törökország helyzetét? Ezt nem tudja senki garantálni, ezt a tanácsnak és a parlamentnek kell eldönteni, és a tanácsban minősített többséggel. A legjobb garancia az, hogy ha értelmes és tényalapú dialógust folytatunk, rá tudunk mutatni arra, hogy minden elem a helyén van, akkor javaslatot fogunk tudni tenni. Hogyha javaslatot tettünk, akkor azt jelenti, hogy ezt meg is tudjuk védeni, mert meggyőződtünk arról, hogy megvannak a feltételek, teljesülnek. Az intézmény közeli folyamatot is nyilván folytatni kell. Ez a méltányosságnak az egyetlen garanciája, és ezt Törökország is érti. Unless I'm missing something. I, I assume all the questions uh, úgy gondolom, hogy minden kérdésre választ kaptunk, úgyhogy ezzel le is zárhatjuk ezt a vitapontot. Köszönöm szépen, Mancsevizi úr! És ezzel a következő napirendi pontra át is térhetünk. Egy kicsit előre szaladtunk, úgyhogy én a bizottságnak azt javaslom, a szakbizottságnak, hogy mivel nem igazán kényelmes ebben a teremben dolgozni, nagyon hideg van, rengeteg köhögést hallok, már látom a lelki szemeim előtt, ahogy tüdőgyulladással ágyban fekszenek. Egyesek szerint nagyon meleg van, de hát ez is azt mutatja, hogy milyen sokszínű Európa. Mathieu asszony, ha jól tudom, készen áll arra, hogy megtartsa Luhan úr az előadó nevében az előadást. Igen, emlékeztetném a kedves kollégákat, hogy módosítókat a jelentés tervezethez, Marinescu úr jelentés tervezetéhez a Moldovával való vízum könnyítésről február 28-áig 6 óráig lehet benyújtani, ez jövő csütörtök. És ha mindenki egyetért, akkor egyszerűen folytatnánk a napi rendtárgyalását, még ha egy kicsit előbbre tartunk is az idővel, és most Matyő asszonyt kérem, hogy tartsa meg Luhán úr helyett a prezentációt, és vezesse fel a következő témakört. Kérem a hölgyeket, hogy a csevegést ott hátul egy kicsit függesszék fel. A téma tehát a befektetési termékekkel kapcsolatos fontos tájékoztató dokumentumok. Ez egy bizottsági javaslat 2012. júliusából származik, egy rendeletre vonatkozólag, amely az előbb említett témával foglalkozik, vagyis olyan dokumentumok, amelyeket a pénzügyi vállalkozásoknak kell megjelentetniük, hogy ez az átláthatóságot javítsa a kiskereskedelmi piacon dolgozó befektetők, illetve lakossági befektetők számára. Nem derül ki, hogy, de igen, is kiderül, hogy az illetékes bizottság az ECON, és Beresz asszony a jelentéstevő. Mathieu asszonynak adom meg a szót. Köszönöm, elnök asszony. Ki kell mentenem Luan urat, el kellett mennie Romániába, úgyhogy fel fogom olvasni azt, amit el szeretett volna mondani a nevében. A kis befektetők, akik beszeretnének befektetni, egyre nagyobb skáláját találják szembe a termékeknek magukkal. Ezek a különböző befektetői igényeket követik, de általában nagyon összetettek, nehezen érthetőek. Azok az elnézést, nagy asszony, aki beszélgetni szeretne, kérem, menjen ki, kéri az elnök asszony. Tehát a befektetési termékekről szóló információ koordinációt igényelnek, és nem sokat segítenek, hogy megértsük, milyenek ezek a termékek, és hogyan is működnek. Ezért sokszor előfordult, hogy a kisbefektetők úgy fektetnek be, hogy nem igazán értik a kockázatokat, költségeket, és így váratlan veszteségek érik őket. A javasolt termékek vonatkozó átláthatóság, tehát rendkívül fontos védelmi intézkedést jelentene, előfeltételt, hogy újra bízzunk a belső piacban. Luan át, úr által ö, ö, javasolt módosítóindítványok célja, hogy ez teljes mértékben tiszteletbe tartasson. Olyan intézkedéseket hozzanak a tagállamok, amelyek biztosítják azt, hogy az adminisztratív intézkedések csak annyi ideig tartsanak, ameddig kell, és eltűnjenek, ahogy nincs már szükség rájuk. Ez az arányosság és a szükségeség elvét képviselni, és figyelembe venni mindenkinek a hozzáállását is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy a bizottság vagy az elnökség nem kíván hozzászólni. Van-e valaki a kollégák közül, aki szeretne ehhez hozzászólni? Weinthátzer úr parancsoljon. Um. Üdvözlöm én is ezt a javaslatot, mert a pénzügyi válság miatt nagyon sokan vásároltak olyan termékeket, amelyeket tulajdonképpen nem akartak megvásárolni, tehát ezt az elvet alkalmazni kell, üdvözlendő, hogy a kis befektetőknek legyen ö, joga arra, hogy a bizonyítási terhet megfordítsák ö, ö, azt tekintetben, hogy a rendeletet betartották-e. A bizottsági javaslat szerintem túl sok kivételt tartalmaz, a kettő a B, D, E szerintem fölösleges, ezeket törölni kéne. Ami pedig a szankciók nyilvánosságra hozatalát illeti, le kéne szögezni, hogy az ilyen szankciókat ö, az átláthatóság érdekében tesszük közzé, és a pénzügyi piacok stabilitását fenyegető ö, eseményekre való hivatkozást pedig törölném a szövegből. Az emberi jogi kartára való hivatkozást fontosnak tartom. A 95-ös adatvédelmi irányelv a mérvadó, de azóta ugye új jogalkotás is született, és a célcsoportok tekintetében pedig valóban a közlönyben közölni kell, ahogy a MIFID esetében is ez egyébként gyakorlat. és világosá kell tenni, hogy egy adott termék a célcsoport számára miért jó. A preambulumban pedig az általános bonyolultság csökkentése a fő célunk, ugye a pénzügyi termékek bonyolultságának csökkentése, érthetőségének növelése. Azt hiszem ez mind érthető és világos volt. Ha bárki akar még mondani valamit, akkor mondja. Nem látok jelentkezést. 27-én, február 27-én lehet benyújtani még utoljára módosítókat. Tehát még hat nap van és jövő héten akkor ebben döntés születik, önök megkapják ezt. Március 7-én megy a dolog tovább, és március 22-én, 23-án, 21-én lesz a szavazás. Utolsó napi rendi pontunk következik, zárt ülés formájában. Löbály asszony azonban még nincs körünkben, de már útban van, tehát azt javaslom, hogy 5 percre függesszük föl az ülést, és ha addigra megérkezik, akkor az utolsó napi rendi pontunkat is meg tudjuk tárgyalni. Um, colleagues, I see Ms. Labai arriving, so I suggest that we just... Akkor uh, most folytatjuk a munkát, és az utolsó napi rendi pontunkkal fogunk foglalkozni, zárt ülés van. Not entitled to be here during an in-camera... Uh, mindenkit kérek, hogy aki nem jogosult az zárt ülésen való részvételre, az legyen szíves távozni.